Kedves kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. Ahogy emlékeznek a kollégák, tegnap megváltoztattuk a napi rendit, tehát Rika Mendes jelentésével kezdjük most az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló témával, és aztán folytatjuk a korábban megalapodott sorrendben az ügyeket pontosabban ez a 19-es napi rendi pont, amiről most beszélünk, és a 17-es tettük későbbre. Köszönöm a sok módosító javaslatot, amelyeknek komoly támogatottsága van sokak részéről, úgyhogy a kompromisszumokat ki lehet majd alakítani, de ezeket még egyenként meg kell vizsgálni. Van még néhány vitás kérdés, de ezeket szerintem és a legfontosabb kérdéseket mindenképpen el fogjuk tudni dönteni. Az eljárás lényege abban áll, hogy az új tervezetet világosan fogalmazzuk most meg, és gondoskodunk arról, hogy az egyes programok gyakorlati végrehajthatósága is garantált legyen. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy az egy, egyes módosító indítványok ahogy az előbb is utaltam rá, többségük ezeknek a módosítóknak kompromisszumokba torkolik majd, és így egyszerűbb lesz a szavazás. Most pedig akkor, bár minden részletet nem akarok elmondani, és minden módosítóról sem akarok beszélni, de a lényegesebb pontokról szólnék. Van néhány átmeneti állapotban levő gondolat, Ezekről fogok beszélni, és főleg három problémás terület, amelyeket meg kell oldanunk. Ugyanis vannak olyan módosítók, amelyek arra építenek, hogy a finanszírozási oldalon továbbra is megmaradnak a közvetlen kifizetések a programok számára, vagy programokon belül. Ugyanakkor a bizottsággal több egyeztetésben már azt hallottuk, hogy az a véleményük, és az ott a trend, hogy ezzel gond van, a közvetlen finanszírozással sok gond volt, és ezt meg akarják szüntetni. Ezért a kollégák figyelmét felhívom arra, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalások során nagyon egységesen és határozottan kell fellépnünk, mert a 7%-os javaslat amelyet az EDC programokon belül javasoltak, százalékkal verseng, és ezt nem lehet végrehajtani, ezért megpróbáljuk legalább ezt a 3%-os szintet megőrizni a teritoriális együttműködés területén, de ugyanakkor megmaradunk a 7% követelésénél és ha 7%-ból kell engedni, akkor talán a bizottság javaslatig visszamenve elérjük a háromnál többet. Tehát kemény fellépésre lesz szükség, csaták várhatók a tanácssal. Ha nem vagyunk elég egységesek, akkor további megszorítások várhatók. osalta. Még a jelenlegi bizottsági javaslat alá is mehetnek a javaslatok a tanács részéről. A harmadik pont, amiről beszélni szeretnék, és erről is többféle vélemény létezik a bizottságban. A 150 kilométeres határ vitatják sokan. Én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy ezt a határhosszat lehet növelni, mert ugye a szigetekről, ha beszélünk, akkor ez külön problémákat vet föl. és örülünk, hogyha a teritoriális együttműködés területén sikerül megvalósítani egy viszonylag szoros együttműködést. Az A és B területeken a 15%-os rugalmasság a cél, és azt próbáljuk elérni, hogy a szigetek sem maradjanak ki ebből a körből. Ami a távoli tengeren túli területeket illeti, ott is nagy rugalmasságra van szükség, de ott már most is megvolt a lehetőség arra, hogy ezek a területek részt vegyenek a programokban, még akkor is, hogyha 150 kilométernél nagyobb jóval az eltávolságuk. Most itt megint egy kicsit kételjeim vannak, hogy ezek kapcsán és a 150 kilométeres határ megnövelése sikerülni fog-e, de reméljük, hogy a kompromisszumok és egységes felépés révén ez mégis lehetőség nyílik. Előre is örülök a jó együttműködésnek. Francesco dangelis kérem, hogy mondja el a véleményét. Eh, presidente. Ma io penso che... Elnök asszony, úgy vélem, hogy a 370 eh, módosító, melyet bemutattak, azok közül nagyon sok a helyes irányba mutat, különösen az ambiciózusabb területi együttműködés tárgyában, amely a szociális igazságosság elemeit is magában foglalja. Azt hiszem, hogy e tekintetben remekek Pervans Berez módosítói, aki a foglalkoztatásügyi, szociálisügyi szakbizottság részéről fogalmazta meg ezeket. Rendkívül jelentősek ezek a módosítók, a szociális gazdasági inklúzióra utalnak, valamint a hátrányos helyzetű régiókra, a 20-20-as célkitűzésekre, és különösen a piac átláthatóságára, illetve a mobilitásra. Külön köszönetet mondok a jelentéstevőnek, különösen azért, amiért annyira készségesen akart ö, megoldásokat találni az egyensúly elérése érdekében, illetve szintézisre törekedett a különböző álláspontok között. Gyors észrevételek néhány kérdéssel kapcsolatban. Az első, amelyet már a jelentéstevő kiemelt. A költségvetés témájára vonatkozik. Azt hiszem, hogy itt a nehézség, a válság helyzetével szembesülünk, nagyon összetett, bonyolult ez a helyzet, amely erőteljesen kihat a költségvetésekre. Az elnökök értekezletének egyik döntése felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi szempontokat ne tegyük vitatárgyává. Nos, több szakbizottságban felszólaltam már ezzel a ponttal kapcsolatban. Azt hiszem, hogyha hát ez célkitűzés célja az, hogy a bizottság által kitűzötteket megvédelmezze, akkor hasznosnak és kedvezőnek tartom ezt a kezdeményezést. Ezen vita során azonban figyeljünk arra, hogy ne vegyünk el forrásokat más célkitűzésektől sem, hiszen különben a vita e, kicsit a saját farkába harapó kígyó mintájára partalanná válhat, éppen ezért itt is nagyon-nagyon sok egyensúlyra van szükség. Ami a műszaki segítségnyújtásra vonatkozó irányelvet, illetve költségvetést illeti, nos, ez a pont nem győz meg különösebben egyszerű oknál fogva. Közvetlen tapasztalattal is rendelkezem egyébként, legalábbis korábbi intézményi tevékenységem során kezeltem közösségi alapokat, illetve forrásokat. Úgy vélem, hogy nem kell túl sok forrást fordítanunk a műszaki technikai segítségnyújtásra, ami ugye a személyzetre vonatkozik, a struktúrákra, az operátorokra. Különösen a válság idején, a nehézségek idején több forrást kellene fordítanunk a területekre, magukra, a polgárokra. Hogyha hozzá akarunk járulni a projektekhez, beruházásokhoz, ezek az erőforrások segíthetik a növekedést, a fejlesztést és a munkahelyteremtést. Ezen a dolgon tehát elgondolkodnék. Egyes helyzetekben ezek a technikai segítségnyújtási beavatkozások megfelelően indokoltak, aztán itt az öt tematikus célkitűzés kiterjesztését illetően támogatom ezt a javaslatot, hiszen ez a nagyobb rugalmasság irányába mutat, különösen a többszintű kormányzás javára. Ez szintén egy fontos pont. Azt hiszem, hogy ezzel a témával a rugalmassággal kapcsolatosan egy kicsit bátrabb fellépésre van szükség. Nem felülről kell építkezni, hanem alulról. Nagyon fontos szerepet kell tehát játszaniuk itt a régióknak. Végezetül számomra rendkívül fontos és elsődleges jelentőségű a kulturális idegenforgalmi örökség kérdése. Úgy vélem, hogy a kulturális idegenforgalmi örökség nagy alkalom, nagy esély, és fel kell szabadítanunk ennek irányában a forrásokat, hiszen ezek olyan ágazatok, amelyek a növekedést, a fejlődést, a munkahelyteremtést segítik elő. Ennyi részemről köszönöm. Köszönöm szépen. Most François Alfonzit kérem, hogy mondja a véleményét. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szóban kompromisszumokat keresünk, egyetértek a jelentéstevő véleményével, azt illetően, hogy erős álláspontunk legyen, hogy a területi együttműködés valóban a következő tervezési időszak főtengelyévé válhasson. A parlament ennek hajtóereje volt, az is kell, hogy maradjon. Ez a 7% ez elérhető, a 48%-ot illetően nem tudom, ez jó ez az elképzelés, ugyan nagyon sok nyomást gyakorolnak ránk annak érdekében, hogy a regionális politika ambíciói csökkenjenek. Azt hiszem, hogy a területi együttműködés meghatározásánál fogva a legeurópaibb jellegű szakpolitika éppen ezért segíteni kell, hogy ez az európai integrációt elősegítse, ezért ezt meg kell védenünk. Elmondanám a jelentéstevőnek frakcióm részéről, hogy javaslata meg kerüli némileg a problémát, és nem találom ezt kielégítőnek. Tehát nem elégít ki a javaslata, nem összeegyeztethető a szerződés elképzelésével azt illetően, hogy segítsünk a szigeteknek. Ez nem megoldás, hiszen itt nem csupán a ö, 150 kilométeres távolságról van szó, hanem a területi szintről is. Egy sziget, egy régió, egy megye része lehet, de a NUC 2 részén van a területi együttműködés, és az ellentmondásban van a rendelet alkalmazásával. A rendeletnek kell alkalmazkodni a valósághoz, nem pedig a valóságnak kell módosulni annak érdekében, hogy a rendelethez alkalmazkodjék. Azt hiszem, tehát, hogy a bizottság felelőssége, hogy egy olyan javaslattal ilyen, amely a szigetek jellemzőinek is megfelel, mégpedig közvetlen módon, számos szigetről számozó, származó képviselő a bizottsághoz fordult ez ügyben módosítókkal is, és remélhetőleg nagyobb meghallgatásra találunk ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönjük szépen. a Vlaszak következik. Nem? Madame la Présidente, merci. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Nagy vonalakban támogatom a megvalósított munkát a jelentéstevő részéről. Két észrevételem lenne nyilvánvalóan annak szükségessége, hogy nagyobb rugalmasságot alakítsunk ki egy módosítót is benyújtottam, amely foglalkozik a regionális szakbizottsági javaslatával arra vonatkozóan, hogy a prioritások körét hatra bővítsük. A második észrevétel, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy remélem, hogy sikerül meggyőzni a jelentéstevőt arról, hogy a 150 kilométeres kritérium, ez egy őrültség. Mindaz a magyarázat, amit hallottunk Alfonzi kollégától, arra azzal számot vetek. Egy konkrét példával élnék. A Réunion szigeteket illetően a Moris sziget 250 kilométerre van, és a legközelebbi terület 700 kilométerre van ehhez a szigethez, és ez megmutatja, hogy ez a kritérium teljes mértékben őrült, és a tengeren túli területeket megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a kedvező intézkedésekből részesüljenek a határokon átnyúló együttműködés tekintetében. Remélhetőleg kompromisszum formájában meg tudjuk majd győzni erről a jelentéstevőt, aki jelenleg szkeptikusnak mutatkozik, de remélem, hogy szkepticizmusa majd meggyőződésé változik. Köszönöm. No... Úgy látom, hogy a már felszólaltak mellett más nem kíván szót kérni, úgyhogy akkor a bizottság részéről Nikola Bártint kérem a főigazgató helyettest, hogy mondja el nekünk a bizottság véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány kulcsfontosságú kérdésre szeretnék koncentrálni, amelyek a módosítókban és az elhangzottakban előfordultak. Gondolom, hogy az ETC rendelettel kapcsolatban több módosító lesz, mint a CPR e rendelettel. A koncentráció fontos a teritoriális együttműködési programok szempontjából, épp annyira, mint más programok szempontjából is. Ez képezi a bizottság javaslatának alapját is, és különös tekintettel a pénzek mennyiségére vonatkozóan, ami az ETC programokon belül forog, nem szabad tovább higítani ezeket a célokat, mert az LTC e célok fókuszáltsága épp annyira fontos, mint más célok koncentrációja. Csak koncentrációval lehet hatékonyan fellépni. Ugyanez érvényes a beruházási prioritásokra, vagy befektetési prioritásokra is. A beruházási prioritások körét kár nem jó bővíteni, és nem jó, hogyha az ERDF rendelet és a beruházási prioritások között átfedések vannak, hiszen az EDF rendelet az ETC-re vonatkozik, és abból kapja a pénzt is. Ezért a bizottság próbálja figyelembe venni azt a tényt, hogy az ERDF ugyan bővíti a beruházások körét, de világosan külön akarjuk ezt választani a mi prioritásainktól. A bizottságnak fenntartásai vannak továbbá egyes beruházási célokkal kapcsolatban, a kulturális és turisztikai beruházásokkal kapcsolatban. Nem azért, mint hogy azt gondolnánk, hogy ezek nem fontos célok, lehet ezekbe is beruházni, csak ezek ágazatok és nem önálló célkategóriák, tehát nem ide valók, a gazdaság fejlesztésnek nem fő kategóriái, legfeljebb alkategóriái, tehát kár őket összekeverni. ma nem hangzott el, de egyes módosítókban benne van, hogy a források nyújtása során úgy gondoljuk, hogy sok megfontolás után, hogy az előző időszak tapasztalatai arra kényszerítenek minket, hogy a nemzeti kormányokon keresztül csatornázott támogatások módszere a legjobb. Nem jó a közvetlen finanszírozás, mert nem férünk hozzá a helyi szintű NAC 3-as szintű adatokhoz, és nem tudnánk azokat ellenőrizni. Ugyanakkor a rugalmasság pártján vagyunk a rendeletben is, és tárgyalunk is ennek konkrét megvalósulásáról a jelenlegi programozási területeken belül is, illetve azokon túl is. De megpróbáljuk jobban összefoglalni, hatékonyabbá tenni a programozási területeket. Még két apró dolog. A 150 km tekintetében értjük, hogy miért olyan kényes ez a kérdés, ugyanakkor emlékeztetünk arra, hogy az európai teritoriális együttműködést arra hozták létre, hogy többek között részben határokon átnyúló és transnacionális együttműködést is támogassam. A határokon átnyúló együttműködés kapcsán a gyakorlati problémám az, hogy ha szárazföldi határokról beszélünk, akkor ennek az együttműködésnek sajátos problémái vannak, tehát bizonyos mesterséges korlátok, merülnek föl. Másra kell itt odafigyelni, mint a transnacionális együttműködésnél. A tengeri határok esetében nem ilyenek a határok, tehát itt másképp kell értelmezni az egész kérdést. Ha a területek között már sok száz kilométer a távolság, akkor úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi status quo kezeli legjobban a helyzetet, tehát a 150 kilométeres határ. Ugyanakkor nem zárjuk ki a tengeren túli területeket sem a teritoriális együttműködésből a transnacionális programok körében. Utolsó megjegyzésem következik, ami költségvetéssel kapcsolatos. Értjük és osztjuk is azt, amit az előadó mond, hogy jó tárgyaló pozíciót szeretne a parlament, a 7%-os kiindulást tekintik alapnak, de személy szerint úgy gondolom, hogy már a bizottsági javaslat is jelentősen növelt a 3 százalékon, és azért a hatékonyság szempontját is figyelembe kell venni. Mi tapasztalatból tudjuk, hogy van egy optimális társfinanszírozási arány, és a pénzek méretét és a helyi abszorpciós kapacitást egyaránt figyelembe véve ez a 300 közül, százalék körül mozog. Erika Manner, az előadó kap szót. Köszönöm szépen, elnökasszony. Köszönöm a megjegyzéseket, főleg a költségvetési kérdés az utolsó az, ami megütötte a fülemet örülök, hogyha a 7%-ot sikerül elérni. A hatékonyság kérdését persze meg kell vizsgálni, ez majd a következő időszak feladata lesz, erre oda fogunk figyelni. Látnunk kell azt is, hogy a jelenlegi tapasztalatok mit mutatnak, és látjuk, hogy a bizottsági javaslatból is maguk is kitöröltek részeket, mert a jelenlegi nehéz gazdasági és költségvetési helyzetben még többet fognak kihúzni, Éppen ezért kell a parlamentnek különösen keményen, egységesen fellépni, hogy a legrosszabbat megakadályozzuk. Ez a 3,5% ha ennél lejjebb nem megyünk, akkor az már nagyon jó, és ezért kezdjük a tárgyalást a 7%-os szinten. Ami az egyes technikai segítségnyújtással kapcsolatos aspektusokat illeti, a tárgyalások zajlanak, és úgy látjuk, hogy lesz kompromisszum a technikai segítségnyújtás területén, és a kis programok is megkapják azt. Ami a 150 kilométeres határt illeti, erről tényleg sok vita volt már. Én a bizottság véleményét osztom. Úgy ketté kell választani a dolgokat, van a határokon átnyúló együttműködés, és ennek a sajátos céljai, amelynek ugye alapfeltétele, hogy egymáshoz fizikai közelségben legyenek a partnerek. Ha 300-400 kilométerre ezt kiterjesztjük, akkor mindig lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy kizárva maradtak, tehát itt a 156-es határ megtartása jó. A perifériális területeknél, tengeren túli területeknél pedig eddig is rugalmasság érvényesült, és eztán is rugalmasság kell, hogy érvényesüljön Ezeket a transnacionális programokból kell amúgy is finanszírozni, ezek nem minősülnek határmenti együttműködésnek. Tehát ezekkel külön kell foglalkozni, és szerintem a kompromisszumot sikerül majd megalkotni. Thank you. Uh, Nagyon szépen köszönjük. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a 17-es napi rendi pontra. Jan Albrecht uh, jelentés a módosítások megvitatásáról van szó, szóval az Európai Regionális Fejlesztési Alapok a témánk. Ján parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Csak szeretném felhívni a figyelmet néhány dologra, amiről szó van a módosításokban. Először is az általános megközelítésem az volna, hogy néhány kollégánk aki olyan módosítókat nyújtott be, amelyek a tematikus célkitűzések címének megváltoztatására irányuló módosítókat nyújtottak be. Szeretném a kollégákat emlékeztetni arra, hogy az általános rendelkezésekben van meghatározva ezek címe, tehát, hogy a címeket meg akarjuk változtatni, meg kell változtatni az általános rendelkezéseket ezért fogom elutasítani ezeket a módosításokat. Ami a célkitűzéseket illeti. Az ERFA célkitűzéseit a demokratikus, illetve a demográfiai kihívásokra vonatkozó módosítások támogatandók, a képviselők azonban sok más egyéb dolgot is javasolnak. Én csak annyit javasoltam, hogy a demográfiai változásokat is vegyük be. A javaslatok azonban a földrajzi és természeti handicapekre, azaz hátrányos jellemzőkre is kitérnek. Szerintem ez túlzás. Továbbá jó lenne, hogyha valaki elmagyarázná nekem azt is, hogy mik azok a az infraregionális egyensúlytalanságok. Intraregionális egyensúlytalanságokról tudok, de infraregionálisokról nem. Lehet, hogy valaki ezt el tudja magyarázni nekem, lehet, hogy az én tudatlanságom a baj. Tehát infraregionális, különböző módosítók szólnak infraregionális módosi, ö, egyensúlytalanságokról. Ha intraregionális egyensúlytalanságról van szó, az más, de kérnék egy magyarázatot erre vonatkozóan. Néhányan javaslatot tettek a földrajzi jellemzők, természeti jellemzők, a nemek közötti egyensúlyra történő utalásra is. Szeretném a kollégákat emlékeztetni, hogy ez egy általános megfogalmazás. Ha már az általánosabb dolgokban megállapodtunk, akkor nem kezd minden egyes szabályozásban újra és újra megemlíteni. Ami a támogatást illeti, illetve a hatályt, ma reggel is folytatódott a vita a termen kívül is arról, hogy kit kellene támogatni. Az összes KKV-t, vagy csak a KKV-kat, vagy a nagyvállalatokat is vegyük be. Sok-sok módosító vonatkozik erre a kérdésre. És természetesen a nagyvállalatokba történő beruházásokról és egyéb támogatásokról. Ez egy nagyon érzékeny terület lesz, valószínűleg. Jövő, akkor itt van a kérdése, a hozzáférhető infrastruktúra kérdése, főként a fogyatékkal élők esetében van ennek jelentősége. Én jelentéstevőként azt javasolnám, és ezt sokan támogatják is, hogy a sportot, a kultúrát és a, az idegenforgalmat is vonjuk be. Ez nagyon érzékeny kérdés. Nagyon szívesen elmagyarázom azonban, hogyha valaki nem érti, hogy ennek mi a célja, hogy mit is érnénk el ezzel, főként ami az idegenforgalmat illeti. Továbbá a kollégák új dolgokra is kitértek, néhány új elemre, hogy a KKV-k mellett a mikrovállalatokat is említsük meg, valamint a a szos, Tehát kérdés, hogy mi legyen a mikrovállalatokkal. Egy másik új elem a produktív beruházások lehetővé tétele a kutatásfejlesztésben és az alacsony széndiokszid kibocsátású megoldásokban. Emellett a vízinfrastruktúrát is többen említették, Tehát itt a fő kérdés az, hogy hogyan értelmezzük a szociális infrastruktúrát. Továbbá az idegenforgalom ismét mikrovállalatok, és így tovább. Én azt javasolnám, hogy töröljük az alapvető infrastruktúrába történő beruházás tilalmát, a környezetvédelem, a közlekedés és az IKT területén. Ezt sokan támogatják. Kérném az Európai Bizottságot, hogy magyarázzák el, hogy mit értenek alapvető infrastruktúra, illetve alapvető infrastruktúra szükségletek alatt. Nemrégiben eh, beszéltünk a vízellátás problémájáról. A vízellátás vajon egy alapvető szükséglet? illetve a vízellátásra vonatkozó infrastruktúra alapvető szolgáltatást jelente, avagy sem. Sok tagállam esetében, Spanyolország és Portugália esetében például egyre nagyobb nehézségek merülnek fel a vízellátás kapcsán. Ami a támogatásból való kizárást illeti, Kérdés az atomerőművek építése. Ez a javaslat arra vonatkozik, hogy az atomerőművek építését is kezeljük kivételként. Senki nem tervezi ilyet, ha jól tudom, nem tudom ezt miért kellene kivételként kezelni. Továbbá van egy javaslat, mi szerint a nagy útberuházásokat közúti beruházásokat és a reptereket is kivételként kellene kezelni. Tehát eljutottunk az alapvető öm, infrastruktúrális beruházásoktól egészen a génmódosított szervezetekig is, ez, ilyenek is szerepelnek a módosítókban. Ami a négyes cikket illeti, a javasla, jav, vannak javaslatok, amelyek a címek megváltoztatására vonatkoznak, de néhány a százalékos arány megváltoztatására is irányul. Vannak olyan javaslatok, miszerint mindenféle tematikus célkitűzést teljesen törölni kellene, És vannak olyanok, amelyek külön rendelkezéseket javasolnak az átmeneti régiókra vonatkozóan. Ami az beruházási prioritásokat illeti, van egy tendencia, hogy a beruházási prioritásokat jobban helyezzük előtérbe, illetve bővítsük ezek körét. Nem szeretném az összeset felolvasni, van, aki az ökológiai innovációkat szeretné bevenni ebbe a körbe, illetve hűtés-fűtő berendezéseket, rendszereket. Vízkezelés, turizmus, ökoinnováció, a környezeti teljesítmény javítása a közszolgáltatásokban, és így tovább, és így tovább. Van egy javaslat, miszerint a közlekedés helyét meg kellene változtatni, a hetedikből a négyesbe kerülne át, van, aki csak a városi közlekedést akarja áthelyezni, mert túl drága volna. Ennyit a beruházási prioritásokról. Megpróbálom majd mindezt beépíteni a kompromisszumokba. Ami pedig a városi dimenziót illeti, nem sok módosító érkezett, Itt van például egy javaslat, miszerint törölni kellene a városok listáját, de ez az általános rendelkezésekben szerepel. Van egy javaslat, amely a városi és a vidéki kapcsolatok törlésére vonatkozik, és itt van ez a híres 5% az integrált városi megközelítésre vonatkozóan, vagy a fenntartható városi intézkedésekre vonatkozóan javaslat szerint ezt a kis és középméretű városokra kellene korlátozni. Tehát ez az a csata, amely elé nézünk, a kis és a nagyvárosok közötti csata, de én azt javasolnám, hogy hagyjuk a tagállamokra, bízzuk rájuk a döntést, hogy milyen városokat szeretnének támogatni, nem kell ezt európai szinten eldönteni. Aztán itt van egy javaslat, miszerint 5-ről 10%-ra kellene növelni a fenntartható városi intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy az 5 százalék egyfajta kísérleti érték volt. Végül az operatív programok projektjeiből is fordíthatnak majd erre pénzt a városok. Aztán van egy javaslat, miszerint a civil társadalmat többek között be kellene vonni az innovatív fellépésbe, a nemzeti allokációk 0,2%-át tenné ezt ki. Sok-sok módosító vonatkozik a, azokra a régiókra, amelyek földrajzilag hátrányos helyzetben vannak, de nem szeretnék a részletekről beszélni. Megpróbálok mindenféleképpen kompromisszumot kialakítani. Általánosságban véve elmondhatjuk 800 módosító érkezett, de ezek közül sok abba a fő irányba mutat, amelybe már egyébként is elindultunk, tehát gondolom a kompromisszumos megoldások megtalálása nem lesz túl nehéz. Általánosságban ugyanis egyetértünk abban, hogy mi kell bevenni az Európai Regionális fejlesztés Alapba, és mit nem. Azt hiszem, a frakcióm a tematikus koncentráció mellett teszi le a voksát, efelől nincs kétség. A kérdés az, hogy mennyiben bocsátkozunk bele a részletekbe, mit teszünk kötelezővé, és mi az, amit rugalmasan hagyunk, illetve a végső kedvezményezettekre bízunk. Azt hiszem, a legfőbb, a leglényegesebb dolog, hogy a kompromisszumokban meg tudjunk állapodni. Az eredeti bizottsági tervezetben nem volt szó a Horizont 2020-hoz fűződő kapcsolatról. Ezt fontosnak tartom, illetve azt a lehetőséget, hogy az erfát felhasználjuk a kiválóság felé vezető út számára, az a Stairway to Excellence. Továbbá Van, aki azt mondja, hogy kapcsolatot kell létesíteni az ERFA és a CF között. Ez egy kicsit meglepő. Összességében tehát sok-sok módosító érkezett, de úgy gondolom ezek nem mondanak ellent egymásnak. Talán csak más szemszögből közelítenek a témához. Az utolsó megjegyzésemhez érkeztem. Gond van a KKV-kkal, ez az egyik legnagyobb probléma az egyes frakciók között. A zöldek vannak amellett, hogy csak a KKV-kat lehessen támogatni, az összes többi frakció nagy nagyvállalatokat is bevenni a támogatható vállalatok körébe. Köszönöm. Köszönjük szépen Jánnak. Mielőtt megadnám a szót Konstancának, szeretnék az infra-intra kérdésről szót ejteni. Az intra azt jelenti régiók között, és infra pedig azt, hogy a régió szintje alatti, de talán az Európai Bizottság majd elmagyarázhatja ezt. De nem gondolom, hogy ez gond lesz egyébként sem. De talán majd a nyelvészek ezt megoldják gyakorlati módon. Következő felszólalónk. Köszönöm szépen, nem koordinátorként, nem jelentéstevőként szólalok fel. Westphal asszonyt képviselem, aki ma délután sajnos nem tud itt lenni. Megkért engem, hogy mondjam el a véleményét. Először is hálával tartozunk Jánnak, jelentéstevőnknek és az összes többi kollégának, aki részt vett a munkában. A kolléganőt nagyon meglepte, hogy 10 oldalban 17 cikk re vonatkozóan több mint 800 módosító érkezett, de hát ez egy olyan tapasztalat, amelyel többször is szembesültünk az elmúlt hónapokban, években, volt már erre példa. Westfálasszony benyomása az, hogy a szöveg és a módosítók alapvető iránya egységes, egy irányba mutatnak, és valószínűleg ezek számogathatnak a többség támogatására a szakbizottságban főként azon módosítások esetében, amelyek a jobban a fejlettebb régiókban való infrastruktúra fejlesztésekre vonatkoznak, abból indulunk ki, hogy sikerül olyan kompromisszumot kialakítani, melynek köszönhet az infrastruktúrák támogatása, fejlesztés ezekben a régiókban is lehetővé válik majd. Jen már elmondta, hogy probléma, hogy csak a KKV-kre korlátozódik a vállalatok támogatásának lehetősége. Sok fejlettebb régió esetében olykor fontos egy-egy nagyobb vállalat támogatása is. Ezért fontos, hogy a régiók nagyobb mozgástérrel rendelkezzenek, és maguk dönthessék el, hogy mikor van szükség erre. Nyilván nem lehet erre mindig lehetőséget teremteni, a pénz sem lenne erre elég, de bizonyos körülmények között az adott régiók számára lehetőséget kell biztosítani erre is. Ami a tematikus koncentrációt illeti, amit egyébként elvileg teljesen támogatunk, azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata egy kicsit egyoldalúak és nem elég rugalmasak. Ezért a mi javaslatunk arra vonatkozik, hogy egy negyedik célt esetleg felvegyünk a szövegbe, illetve, hogy maguk a régiók dönthessék el, hogy milyen negyedik célt határoznak meg a saját maguk számára, annak érdekében, hogy ez tükrözhesse az adott régió szükségleteit. Ebben kialakulhat kompromisszum, de a következő napok feladata lesz ez mindenképpen. Jan már említette, hogy a demográfiára, a turizmus és a kultúrára vonatkozóan több kérdés is felvetődött a módosítókban. Úgy gondoljuk, hogy különösen a turizmus, de a kultúra területén is, és ennek kapcsán a kreatív ágazatokban nagyon fontos cselekedni, mert ezek bizonyos régióban nagyon fontosak, és talán az ERFA a megfelelő eszköz ahhoz, hogy ezeket támogassuk az érintett régióban. És még egy további megjegyzés, természetesen támogatjuk, hogy a jövőbeni kohéziós politikával előmozdítsuk az Európa 2020 stratégiát is, de nem szabad szem elől tévesztenünk az ERFA klasszikus kiadásait sem, a kettes cikkben szerepelnek ezek. Ki kell domborítani, hogy erről nem szabad megfeledkezni, ami a városok támogatását illeti. Igenis támogatjuk a városok nagyobb arányú támogatását, és nagyban támogatjuk a Városfejlesztési Fórumra vonatkozó módosítókat. Támogatjuk azt is, hogy legyen egy prioritás tengely a fenntartható városfejlesztés számára, amely több tengelyt összeköt egymással, és egyéb iránt pedig Westphal asszony jelezné hogy készen áll az együttműködésre az elkövetkező két hétben, várja az együttműködést, és remélhetőleg július 11-én aztán valóban jó kompromisszumokról tudunk szavazni a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Köszönjük, Konstance. Vlaszak kolléga a felszólalónk, azt hiszem, mert liberális és zöld kollégák nincsenek itt, tehát ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell vallanom, kezdetektől fogva követi a frakcióm, és követem én is személyesen a tárgyalásokat a szóban forgó jogszabályokról. Olbricht úrral szorosan együttműködöm. Számomra ez a koncepció nagyon ismerős, hogy Túl sok dologgal foglalkozunk egyszerre, úgy gondolom a lényegre kellene összpontosítanunk. Ezért azt gondolom, hogy az általános rendelkezésekben ismétlődő dolgokat ki kellene hagynunk az egyedi rendelkezésekből. Továbbá egyetértek azzal is, hogy az Európai Bizottságtól magyarázatot kell kérnünk bizonyos fogalmak tartalmára. A produktív beruházás például egy ilyen fogalom a mai munkacsoporti ülésen is megállapodtunk ebben. Ezek olyan fogalmak, amelyeket elejétől fogva tisztázni kell. Továbbá támogatjuk a kultúra, az idegenforgalom megemlítését, az ezekkel történő bővítést, ami a tematikus koncentrációt illeti, örültünk volna, hogy a több prioritás sikerül megállapítani, de egyet tudommal. Tetszik a négyes szám is, és egyetértek azzal is, hogy a régiónak is befolyást kell biztosítani a prioritásokra. Ami a városfejlesztést és a városok felújítását illeti, alig ha várható el tőlem, hogy ezeket nem támogatom. Természetes, hogy támogatom ezeket a célokat, sőt, támogatom a 10%-os arányt is. Minél több, annál jobb. De fontos mindig megnézni, hogy hogyan jutunk el ezekhez a beruházásokról, dolgokhoz, és mi számít mérvadó tényezőnek, és mi nem. Hogy végül a prioritás tengelyt el tudjuk-e teng- fogadni, prioritás tengelyt, vagy sem, nos, én mellette vagyok. Ami a kkv támogatását illeti, illetve a nagyvállalatokra történő kiterjesztést, ezt is támogatjuk. A frakcióm úgy véli, nem szabad senkit sem kizárni. Abból indulunk ki, hogy hosszú távú perspektívákban kell gondolkodni, és amikor kutatásfejlesztésről van szó, úgy gondoljuk, hogy a nagyvállalatok mindenképpen nagy mértékben hozzájárulnak a kutatásfejlesztéshez. Természetesen a KKV-k is tesznek ezekért, a kutatásért, fejlesztésért, de a főmunkát, a munka nagy részét, oroszlán részét a nagyvállalatok é- végzik el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. Jó lenne, hogyha majd az Európai Bizottság is reagálna későbbiekben. Kornélia sincs itt, ezért Andrei Kovácsev kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok Olbricht úr jelentésével. Megpróbálok rövid lenni, és a lényegről szólni arról, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a tematikus koncentrációban, a kötelező dolgok és a rugalmasság között. Azt hiszem az elkövetkezendő hetek során, a kompromisszumok megfogalmazása során ez lesz az egyik fő feladatunk. Fontos látni a realitásokat Európában, de Látnunk kell tehát a realitásokat, vannak olyan régiók, amelyek az alapvető infrastruktúrák területén még nagyon le vannak maradva másokhoz képest. Fontos megteremtenünk a fenntartható és intenzív fejlődés előfeltételeit, mielőtt innovációra gondolnánk ezekben a régiókban. Úgy gondolom, a jövőbeni kohéziós politikának tükröznie kell a különböző régiók különböző szükségleteit. És hogyha hatékony beruházásokat akarunk látni a KKV-k területén, valamint az alacsony szintű dioxidkibocsátású kibocsátású gazdaságban, erre oda kell, oda kell figyelnünk. Ezért a négyes cikkre vonatkozóan egy módosítást nyújtottam be, amely azt kéri, hogy egy 30%-os arányt ítéljünk oda a kevésbé fejlett régiók tematikus koncentrációjára. Ezáltal a kevésbé fejlett régiók számára megteremtenénk azt a rugalmasságot, hogy azokat a tematikus koncentrációkat támogassák, amelyek a szükségleteinek leginkább megfelelnek. Hallottam, amit Krélasszony javasolt, hogy legyen egy negyedik célt kitűzés, amelyet maguk a régiók határoznak meg, ez is egy lehetőség. Az elkövetkezendő hetekben dolgozunk majd ezen, és megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt a tematikus koncentrációban, a rugalmasság és a kötelező feladatok között. Elnök, köszönöm szépen. Látom, jönnek-mennek az emberek. Szeretném tájékoztatni az asszisztenseket, hogyha a képviselőik nincsenek itt, akkor kérem vigyék magukkal a dokumentumokat, adják oda nekik, mert a módosítókat nem fogjuk még egyszer szétosztani az általános rendelkezésekre vonatkozóan júliusban. Anna Miranda. En relación con lo que el ponente comenta sobre el apoyo a las pequeñas... Köszönöm, elnök asszony, amit a jelentéstevő mondott a kkv támogatását illetően. Nos, meg kell gondolni, hogy vannak olyan régiók, ahol nincsenek nagy vállalatok, akár 5000 főt foglalkoztató vállalatoknak egyes helyeken, máshol viszont csak 100-200 fős vállalatok léteznek, és nagyon sok ilyen régió van. Ami pedig a nemek esélyegyenlőségét illeti, nem azért, nem nőként mondom, de az európai intézmények valamennyi dokumentumában mindig is szükségesnek tartották beilleszteni a nemek esélyegyelőségének kérdését. Valamennyi dokumentum, amelyet a tanács, a bizottság, illetve a parlament kiad, magában foglalja a nemek esélyegyelőségének kérdését. Nem hiszem tehát, hogy felesleges lenne a keretrendeletbe felvenni ezt a kérdést, hiszen maga a bizottság is ebben az irányban foglalt állást. Ami pedig az idegenforgalmi kulturális infrastruktúrákat illeti, milyen fajta projekteket akarunk létrehozni a kultúra az idegenforgalom tárgyában? Nagy projekteket, vagy fenntartható projekteket, amelyek a környezetvédelmi szempontokkal is számot vetnek? Vannak Európában olyan projektek, olyan nagy lélegzetű projektek, amelyek a városokra vonatkoznak, de például a vidéki területeken nem foglalkoznak a szélessávú internet elérésre irányuló projektekkel, vagy akár a víztisztításra irányuló projektekkel, ami pedig a szociális infrastruktúrákat illeti. Egy iskolának is lehetne energiahatékonysági rendszere, egy, egy megújuló energiarendszere, hasonlóképpen egy nagy vállalathoz. Tehát ezt az egyenlőséget meg kellene könnyíteni területi szinten végezetül. Egy nagyon érdekes kérdés. Ön említette, hogy pontosításra van szükség az alapstruktúrákat illetően. Szerintem nem sokan rendelkeznek ezekről világos elképzelésekkel itt a bizottságon belül. Most pedig felkérem a bizottságot, hogy fűzzön megjegyzéseket a napirendi pontunkhoz, illetve magyarul bármit, amit kíván a téma kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos rendelet. Az ERDF a legfontosabb finanszírozási forrás a területünkön, és nagyon fontos, hogy koncentráltan, fókuszáltan használjuk föl ezeket a pénzeket. Ennek az áll a hátterében, hogy hatékonyságot szeretnénk elérni, hozzáadott értéket akarunk teremteni. Minden egyes euróját az EDF-nek további beruházások ösztönzésére akarjuk felhasználni. Ennek sokféle módszere lehet. A kiindulási alap az, hogy csökkentjük az RDF e pénzek felhasználási körét. Ezt fontos szem előtt tartani, és a módosítókat is ilyen szemmel olvasni. Hogy miért zárunk ki bizonyos beruházási területeket, például a nagy cégek számára a fejlett régióban, azért, mert látjuk, hogy nem ez a legjobb pénz, módja az európai pénzek elköltésének. Sokkal hasznosabb, hogyha a kis és középméretű vállalkozásokat finanszírozzuk, és nem a nagy cégek kapják azt meg. Általában véve gondoljuk ezt így, nem csak a fejlett régiókban, hogy a kicsik kapják az EU támogatást, ne a nagyok. A termelő beruházásokra. A hatékony támogatási mód az a nagy cégekre vonatkozóan, hogy jó ö, környezetet teremtünk számukra, nem a pénzelés. Jó infrastruktúrát építünk ki, ö, jól képzett szakembergárda várja őket, de nem az, hogy pénzek, pénzt pumpálunk beléjük. Aztán a, a célok korlátozása, ami tényleg csak a fejlett régiókra vonatkozó intézkedés, az az, hogy az alapszolgáltatásokra költhető pénzeket nem a nagy cégek, a fejlett régiók kapnák, hanem a kevésbé fejlettek, hiszen nekik nehéz épületeket építeni, vasutat építeni, vagy szennyvízrendszereket kialakítani. Ezek pedig alapszolgáltatások, tehát ilyen típusú beruházásokra adunk a kevésbé fejleteknek pénzt a jövőben, a kis és középméretű vállalkozásokra koncentrálva, növekedést és munkahelyteremtést generálva. Tehát a koncentrációnak ez is a része, hogy a célokat csökkentjük tudatosan, aztán persze ott van a következő szintje a koncentrációnak, abban, hogy a beruházási prioritásokat is sorba rakjuk. Tehát a részletes célokat felsoroljuk, hogy a pénzek felhasználása a legfontosabb célokra, forti, célok érdekében történjék, és ne aprózódjon el nem akarjuk felhigítani ezen célok megfogalmazását, tehát továbbra is konkrétan akarjuk őket tartani, mert ha felhigítjuk a megfogalmazást, akkor megint mindenki ebből akarja finanszírozni magát. A végső megfontolás pedig az, hogy a százalékokkal megpróbáljuk azt elérni, hogy a régiótól függően a pénzek bizonyos kötelező százaléka tematikus célokat szolgáljon. Ha ezt is fel akarja valaki higítani, akkor elvesztjük az alapvető kiindulási célunkat szem elől. Minket az aggaszt, hogy a 800 módosító közül több olyan van, amely erre a felhigításra tesz javaslatot. És a többi mechanizmussal együtt akkor elvesztjük szemünk elől a lényegi, a koncentrációs célt. Ami a városfejlesztés illeti, a bizottság egyetért az előadóval abban, hogy azon városok listáját, amelyek az 5%-kal kapcsolatban hozhatók, ezt világosan le kell fektetni. Mi jeleztük is egyébként a javaslatunk kapcsán, hogy olyan megközelítést követünk, amely ugye nem sorolná föl a városokat, de a tagállamokra egy adott metodológia alapján rábízná ezt a feladatot. Tehát a tagállamok döntsék el, hogy melyek azok a városok, amelyek kaphatnak ilyen pénzekből. Végül pedig néhány részletkérdésre válaszolnék. Az áfa kérdését az ERDF rendelet nem szabályozza. Ezt a közös általános rendelkezések tartalmazzák. Mi tudatosan nem írtuk ezt bele, mert tudjuk, hogy vannak általános szabályok erre vonatkozóan. Az útépítésre, halászatra vonatkozóan ugyanígy. És ugyanígy van közös szabályunk valamennyi alapra vonatkozóan, és jó, hogy ez így van, mert így egységes, érthető és mindenkire vonatkozó szabály. A bizottság javaslatot tett ugyanakkor arra, hogy az áfa elszámolható költség legyen szoros feltételek teljesülés esetén, hogyha az egyébként nem visszatérítethető, kizárva azonban a közszervezeteket, hiszen a közszervezetek ha az áfát nem fizetik be, akkor gyakorlatilag a saját zsebükbe, a nemzeti kasszába tennék az EU pénzeket, ezt el kell kerülni. Hogy az eddig is már létező gyakorlatot, amivel egyes önkormányzatok visszaéltek, vagy kormányok visszaéltek, tovább szigorítjuk a közös egységes szabályokban, csak az infrastruktúrára vonatkozó pénzeknél lehet majd így eljárni. A nem, nem közszervezeteket csak azért hoztak létre közszervezetek, hogy megkerüljék ezt az áfa szabályt, erre a jövőben nem lesz lehetőség. Végül pedig volt egy speciális kérdés az intraregionális és interregionális ügyben. Én az elnök asszonyjal értek egyet. Az intraregionális azt jelenti, hogy egy régió belüli. Ezt felváltva használják a szubregionális szóval, de a szubregionális az inkább az önkormányzati szinteket jelenti, míg az intraregionális a régió belüli különböző szereplők együttműködését. A szubregionális pedig egy alapvetőbb helyi önkormányzati szintet jelöl. Az infra regionális szót azonban én még szerintem nem használtuk leírva, de ha mégis így lenne, akkor majd megvizsgáljuk ezt. Még egy kis terminológia. Az alapvető infrastruktúra és a termelő beruházás fogalmak kapcsán a bizottság nyilván szívesen ad további hátteret ahhoz, hogy ezek hogy alakultak ki, mi hogy értjük őket, A termelő beruházásokról egyébként ma már volt szó, és azt hiszem elmondtuk, hogy az állami támogatások kapcsán alakult ki ez a fogalom. Vagyis azt jelenti, hogy egy konkrét cég termelő tevékenységét lehetővé tesz, tevő alapberuházásokat értjük alatta. De nyitottak vagyunk a következő napok során, a kompromisszumos módosítók megalkotása során erről még több információt is adni. Ilyen, parancsolj! Köszönöm, elnök asszony! Már régóta vitázunk a bizottságról, a, a tematikai koncentrációról. És a fő különbség a bizottság és a mi módosítóink között az, hogy másképp értelmezzük a rugalmasságot. Mert a bizottsági tervezet azt tartalmazza, hogy nagyon konkrét három tematikus célt kövessünk, pont. És hogy most ez 20-50 vagy 60 százalékos legyen, az már későbbi viták tárgya. A másik megközelítés pedig az, hogy kötelezzük a vég kedvezményezetteket arra, hogy maguk koncentráljanak ezekre a prioritásokra, hogy nekik, nekik adjuk meg azt a lehetőséget, hogy mit tartanak jó koncentrációnak, melyek azok a szűk célok, amelyek a 2020-as stratégiát helyileg szolgálják náluk. Az operatív programok kapcsán ugye meg kell egyezni a partnerségi egyezményekben, és a bizottságtól pedig azt várjuk, hogy ellenőrizze, hogy elérték-e a célokat, koncentráltak-e, de hogy mire koncentráltak, azt ne a bizottság találja ki. Adjuk meg, adjuk meg mondjuk négy tematikus célt, és akkor legyen mondjuk csak az kötelező, hogy ebből hármat a helyi szint megvalósítson. De azt, hogy mely hármat és hogyan éri el a régió, abban legyen legalább egy kis szabadság. Mert ez a jelenlegi politika csinálása, hogy a bizottság fogalmaz, ez megint csak egy oktrojálása a 20-20-20 százalékos -20 játékkal eh, oktrojálja a helyi önkormányzatokra, hogy mit akar. Ez lehet, hogy könnyebb felülről nézve, de a dereguláció is egy cél. A partnerségi megállapodások arra építenek, hogy legyen dereguláció. Tehát ellenmondás ez a programok egyéb vonalainak filozófiájával. Köszönöm ugyanakkor, hogy a vita résztvevői sok információt szolgáltattak felszólalásaikban, és pozitívan nyilvánultak meg a tekintetben, amit én itt leírtam. Úgy tűnik, hogy a többségünk ugyanazt gondolja, még hogyha a részletekben esetleg nem is értünk egyet. Jendei asszony ha van egy olyan régió, ahol nincsenek nagy cégek, akkor is vannak kis cégek. És akkor mondjuk azt, hogy kis és nagy cégek. Nem szigeten élünk. Most nem a tengeren túli autonóm régiókról beszélünk. Itt Európában és itt a parlamentben sem szigeten élünk, tudjuk, hogy a tanács hogy működik, hogy változtatja a saját véleményét gyakran, hogy mennyire rugalmatlan, és éppen ezért is már sok módosító a tanácsnak elébe megy. De ha a tanács kész ezt nyitottan kezelni, akkor ne a bizottság legyen már az, amely korlátozza a lehetőségeinket. Ha tanács úgy fogalmaz, hogy általában jó a kis és középméretű vállalkozásoknak adni pénzt, de előfordulhat, hogy néhány esetben a nagy cégek be érdemes beruházni támogatása. Ugye amikor a turizmusról, kultúráról, sportról beszélünk, akkor itt a végrehajtás szintje a lényeges, és nem a szabályozás szintje. Általában véve azt hiszem, mi parlamentiek hasonlóan gondolkodunk, és megpróbálunk majd olyan szakbizottsági véleményt adni, amely ezt tükrözi, és mivel tudom, hogy mi az eljárás következő lépése, arra fogunk törekedni, hogy a bizottsággal megegyezzünk valamilyen hatékony kompromisszumban. Valamennyien a parlamenti képviselők többsége a gyakorlatból jön, tehát ismeri a helyi helyzetet a saját választókörzete környékén, és nekünk az a dolgunk, hogy a végfelhasználók, végkedvezményezettek életét tegyük könnyebbé, és mindenki számára érthető szöveget írjunk, ne csak a kormányok számára, hanem mindenki számára, egyszerűsítve fogalmazzunk. Általában, amikor az egyszerűsítés tűzi ki a bizottság az ászlajára, akkor még bonyolultabban kezd fogalmazni, én viszont tényleg egyszerűen fogok fogalmazni. Köszönjük, Jan. Mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra, és Bostinári urat szólítom, emlékeztetnék a tegnap hozott döntéseinkre a politikai koordinátorok, jogalkotív és nem jogalkotási feladatokat, dokumentumokat adtak a frakcióknak. Az ALDE úgy döntött, hogy elviszi a strukturális alapokról szóló külön jelentést, ugyancsak az ALDE vitte el a strukturális és kohéziós alapok használata a közlekedési infrastruktúrák és kikötők kialakítására, a mezőgazdasági termékeket is, a szocialisták és demokraták a pénzekhez való hozzáférés témát, a néppárt az Energy Roadmap-et 2050-ig, és megnyitottuk a vitát a külső tanulmányokról, amelyekre még biztos, hogy lehetőség lesz. Még a nyár vége előtt a politikai frakciók dönteni fognak arról, hogy milyen külső tanulmányokat fogunk kérni. Végül pedig megbeszéltük a regi delegáció, regi bizottság tagállamokba utazó delegációs útjait. Megállapodtunk, hogy Spanyolországba, Franciaországba, határrégiókba megyünk a 44. héten, Ciprusra a 29 vagy, ö, később, és végül pedig a politikai frakciók le fogják adni, hogy hány jelöltjük van a franciaországi és ciprusi útra, és még egy delegációs utat szervezhetünk. Talán ez Írország lesz, attól függően, hogy hány kolléga akar Spanyolországba és Ciprusra menni. Most pedig Viktor Bostináriúnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem csak 103 módosítóm van a kohéziós alapra szóló rendelettel kapcsolatban, úgyhogy a többiekhez képest nekem relatíve legalábbis egyszerűbb a helyzetem. Az, a fordítások eltartottak egy ideig, még elkészültek, de most már megvannak, mindenki hozzáfér hozzájuk. Néhány elemet kielemelnék jelentésemből. Örülök annak, hogy a többség támogatja az én elképzeléseimet, és saját módosítóim pedig a kollégák módosítóit foglalják össze, vagy másképp fogalmazzák meg. Tehát van bőven kompromisszumra lehetőség, ezeknek a megalkotásán dolgozom. És remélem, hogy mindenki úgy érzi majd, hogy belekerül a gondolata. A, a módosítók nagy része a kohéziós alap zöldítésén igyekszik. Én ezt örömmel foglalom bele a szövegbe, mert jó lenne a kohéziós szabályokat zöldebbé tenni, különösen ami a közlekedés infrastruktúra fejlesztést illeti a kohéziós alapból. Általában véve úgy gondolom, hogy a kohéziós alap fő feladata a transeurópai hálózatok kialakítása, támogatása, és azok a módosítók, amelyek bővíteni szeretnék a célok körét a kohéziós alapra vonatkozó rendeleten belül, azokat nem tudom befogadni. Fontolják meg a beadók, hogy a jelenlegi rendelet 9-es cikke nem jó hely ezek elhelyezésére. Van egy közös szabály, ott kell ezeket elhelyezni. A makroökonomiai feltételesség, kondicionalitás kérdéséről is több módosító szól. Én ezzel foglalkoztam is a szöveg fő részében. Meggyőződésem, hogy a meglévő szabályok, a Lisszaboni szerződés óta meglévő szabályok jók a kohéziós alapra vonatkozóan. Jó őket megtartani, az új makroökonomiai feltételek megfogalmazása büntetés lenne az önkormányzatoknak és régióknak egyfelől, másfelől pedig diszkriminálna egyeseket, amikor alkalmazni kezdik őket a kohéziós alapokon kedvezményezőtőjé között. Ami az összekapcsolódási eszközt illeti, erről sok szó volt már, de még mindig nincs végleges tervezet. Véleményem erről egyértelmű, és mindenki tudja is ezt itt ebben a körben, hogy én hogy gondolkodom erről, de hát most nem magamról beszélek, hanem arról, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, hogy működőképes, végrehajtható legyen, egyfelől, másfelől pedig új, hogy ne teremtsen új feszültségeket, mert a bizottság pontosan tudja, hogy most is komoly feszültségek vannak a tanácson belül is, és nem igaz az, hogy a közlekedési tanács megegyezett volna a Connecting Europe Facility-ről, mert egy héttel az utolsó ülésük után Bározó elnök magához rendelt 14 tagállamot, pontosabban ők megkeresték őt, azzal, hogy a CEF ö, nem értenek egyet, ha rájuk nincs tekintete. Tehát én azt mondanám, hogy legyünk tényleg rugalmasak, és gondoljunk bele abba, hogy, hogy a szöveg megszületik, a fordítások után és a tanácshoz kerül, akkor ők hogy fognak ez hozzáállni? Én kompromisszumos módosítót javaslok. <clears throat> Növeljük a tagállamok intézményi kapacitását ezzel az eszközzel, és három év elteltével kerüljön csak be ez a pénz egy új Brüsszelben létrehozandó ügynökség hatáskörébe. Lehet, hogy nem az ide, ez az ideális megoldás, de egyfajta kompromisszumot jelenthetne ez, és ezzel a DG Régiót is, a bizottság mellé és a DG Move-ot is igyekszem megnyugtatni, mert elnök asszony is tudja, és Nikolas Martinnak is elmondtam ezt, hogy vannak módosítók, amelyek eltörölnék az összekapcsolódási eszközt, mint olyat, és az óra ketyeg. Tehát hamarosan júliusban döntenünk kell, és akkor jobb azt a képet mutatni, hogy hajlandóak vagyunk kompromisszumra, semmint, hogy sarkosan támogassuk vagy elrelkozzunk a dolog elől. Az én módosítóim egyébként én módosítómat megfogalmaztam a speciális és az általános szabályokkal kapcsolatban is. Tudják a véleményemet. Ami a többi kérdést illeti. Én megpróbálom a házak energiahatékonyságát növelni, ezt senki sem támadta meg, és üdvözlöm azt, tegnap ezt hallottam legalábbis, hogy a tanács megállapodott a befogadhatósági kritériumokban a lakás energiahatékonyság tekintetében. Ami a központi fűtést illeti, a módosítókat általában, támog, általában támogatják a módosítók azt, amit én leírtam, sőt javítják a szövegemet, ezeket örömmel fogadom be, hiszen konszenzuális alapon születtek. Ami a közös indikátorokat illeti, ahogy már elmondtam, ezt az a helyzet, A kohéziós munkacsoportban úgy döntöttünk, hogy az Európai Bizottságnak kell elfogadni a végrehajtási aktusokat a közös indikátorokról. Ugye az ERDF és az SZT esetében egyformán. Ezért kérem főleg a zöld kollégákat, hogy fontolják meg, hogy ez jó megoldás, mert rugalmas, életképes és a korábbi vitáknak, a későbbi vitáknak elejét veszi, egyéb tényszerű technikai gyakorlati kérdésekre jobb, hogyha ezt a bizottságnak hagyjuk meg ezt a feladatot. A többi javaslatom a jelentésemben úgy, úgy látom, hogy többségi támogatást élvez. Köszönöm ezt a kollégáknak. Végül pedig meg szeretném köszönni az árnyék előadóknak a sok pozitív hozzájárulást. Meggyőződésem, hogy ha megőrizzük azt a szellemiséget, amelyben most nyíltan együttműködtünk eddig, akkor a kohéziós alaprendeletéről szóló jelentést nagy többséggel lehet majd elfogadni, és ez jó politikai üzenet lesz a világ felé, meg főleg a tanács felé, hogyha tárgyalni kell majd mennünk velük. Most pedig várom a további módosítókat a kompromisszumokra vonatkozóan és a júliusi előzetes szavazást. Thank you, Viktor, very much. Erminia Mazzoni, Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Már meg is felelhetek uh, Bosztináró kolléga kívánalmának mely szerint le kell zárni ezen rendelet vizsgálatát, mégpedig a lehető legtöbbünk hozzájárulásával, valamennyünk hozzájárulásával nincsenek nagy nézetkülönbségek. Hozzájárultam Bosszinárú kolléga munkájához, minimális számú módosítóval, amelyek részei az egésznek. Hat módosítót nyújtottam be, úgy véltem, hogy ezen hat módosító révén felhívhatom a figyelmet azokra a jelzésekre, fontos témákra, amelyeket felvetettem a szakbizottságban, az előkészítő találkozókon, a jelentéstevővel az elmúlt hónapokban fenntartva az egyetlen jelentős újdonságot, amely szerepel a bizottság javaslatában, az ez az úgynevezett közös alap. Van itt egy új ö, pont a rendeletben, amely nem győz meg, és az nem más, mint az erőforrások ö, célhoz juttatásának ö, folyamata. A módosítom éppen arra irányul, hogy ezen források rendeltetési helyét meghatározza, illetve kijelentse, hogy ez a meghatározás a tagállami szintek felelőssége kell, hogy legyen. Noha az ellenőrzések, feletti ellenőrzést továbbra is a bizottság kell, hogy gyakorolja, ahogyan ez a rendeletben is szerepel. Azt hiszem, hogy ezzel Basztináró kolléga is egyetért. Egyebekben a módosítóim célja az, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk arra, hogy hogyan lehet az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé való átmenetet megvalósítani, különösen a közlekedés területén, Benyújtottam néhány módosítót, mely ebbe az irányba mutat, iránymutatásokat fogalmaz meg transzverszális jelleggel, valamennyi fellépést illetően. Végezetül van még egy módosítóm, mely pontosítja, hogy a kohéziós alap mely forrásait lehet az összes transeurópai hálózati projektre felhasználni. A CEF-nek van egy korlátozása, ahol is pontosítják a kohézus alap felhasználását, illetően, hogy ez a nagy transeurópai hálózatok projektjeinek csomagjára alkalmazható. Bosztináró kolléga egyes módosítói, amelyeket ö, nem láttam valamennyit, de azt hiszem, hogy megtalálhatom a között a 151 módosító között, amelyet benyújtottak. Nos, ott szerepel az, hogy kibővítsék a kohéziós alap hatáskörét. Ugyanakkor tisztázni lenne szükséges azt, hogy a forrásokat rugalmasan lehessen felhasználni. Tehát azok a beruházások, amelyeket nem fed le a kohéziós alap, azokat más strukturális alapokból lehetne lefedni. Tehát azok az országok, amelyek a kohéziós alapot használják, azok ezekhez a forrásokhoz is hozzájuthatnának. Gondolok itt különösen az energia megtakarítási kezdeményezésre a lakóépületek esetében. Itt van egy ezt támogató iránymutatás. Thank you. Köszönjük szépen. Nikos Chryzogélos a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Κινείται προς σωστή κατεύθυνση, όπως είχαμε πει και στην αρχή η εισήγηση. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy abba az irányba indulni kell, amiről már kezdetben beszéltem, ez egy eléggé átfogó anyag. Egyes témákat illetően hasonló a felfogásunk, mint például ami az energiahatékonyságot illeti, valamint a megújuló energiákat és a lakásépítést. Egyetértünk abban, hogy egy ilyen irányban hatékonyabbak lesznek a dolgok, ami például a széndiokszid kibocsátást illeti, valamint az energia szegénység témakörét, valamint ezáltal munkahelyeket is lehet teremteni, és ez mindenképpen európai szinten a kohéziót szolgáló eszköz. Azt hiszem, hogy a tértés uralkodik a felül, hogy a szociális alapból forrásokat kell biztosítani a Natura 2000 régiók számára is, vannak beruházási prioritások a biológiai sokszínűség helyreállítását illetően, valamint Európa biológiai sokszínűségét illetően. Aztán vannak itt olyan pontok, amelyek az ITS-szel e függenek össze. Itt egy nagyon általános megfogalmazás szerepel, ahol is a jelentéstevő megkísérel kompromisszumos megoldást találni bizonyos programok vonatkozásában. Szerintem ez még mindig nagyon általános. A nagy beruházásokat is ide vonhatjuk, és azt hiszem, hogy ezen még kicsit tovább kellene dolgozni, dolgozni hogy a konkrét kísérleti projektek, illetve a kkv ügye is felvetődjön ebben az összefüggésben. Nincs szükség olyan kísérleti projektekre, amiknek nincsen valódi kísérleti jellegük. Ami pedig a munkatársak kapacitásának növelését, erősítését illeti a tervezés, a nyomonkövetés területén a programok végrehajtásában. Nos, azt hiszem, hogy itt világosan ki kell mondani, hogy itt azokra a munkatársakra kell összpontosítani, akik a regionális és helyi önkormányzatokban dolgoznak, illetve civil társadalmi szervezetekben, hiszen ők azok a fontos személyek, akik a szociális kohéziót és regionális fejlesztést valóban elérhetik. Tehát azt hiszem, hogy ezt a részt szintén konkrétabban kell megfogalmazni. Ami pedig a közlekedési ágazatot illető prioritások vonatkozásában mondható itt a fenntartható közlekedés fogalmát kell kiemelni. Ez nagyon fontos téma, sok közlekedési módot lehet, illetve kell itt kombinálni. Ez is egy fontos pont. Aztán a gyaloglás, a kerékpározás úgy szintén fontos, vagy az autó közös meg, osz, meg ö, használata, a carsharing és a carpooling. És aztán van még a tömegközlekedésnek is számos vetülete. Ezáltal egy fenntartható városi forgalom, közlekedés jön létre, és összességében fenntartható közlekedés is. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy van egy közlekedési rendszer, amely a víziutakon zajlik, tehát a belvizeken, folyókon vagy a tengereken, erről sem szabad elfeledkezni. Hogyha a mobilitásról beszélünk, akkor sokan inkább a városi helyi érdekű közlekedésre gondolnak, vagy akár az autópályákra, azonban vannak víziutak is, és ezeket is mindig tekintetbe kell vennünk, amikor közlekedési rendszerekről szólunk. Aztán az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében azt hiszem, hogy a legsikeresebb eszköz az a megközelítés, hogy az ökorendszereket védjük. Tehát éghajlatvédelem, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, és aztán az ökoszisztémákkal kapcsolatos megközelítést kell e tekintetben mindig kiemelni. Nagyon sok lehetőség van, de a prioritás mindig az ökoszisztémák kell, hogy legyen. Aztán itt a ö, veszélyek megelőzése, a veszélyek kezelése is ö, lényeges. Ez az eszköz hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a biodiverzitás helyreállításához. Itt a különböző szakpolitikák egymást kölcsönösen kiegészítik, tehát ez nem mond ellent más céloknak. Azt hiszem, hogy összességében meg kellene próbálnunk kohéziós politikát végrehajtani, és hogyha különböző dolgokat finanszírozunk, figyelnünk kell arra, hogy ezek összességükben koherensek legyenek. Az állami a közpénzek nem állnak rendelkezésre korlátlanul, ezért célirányosan kell fellépnünk. Azt hiszem, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság egy jelentésében módosítókat fogadott el, ahol is prioritásokról esik szó, a vizeletes kezelését és a hulladékgazdálkodást illetően. Azt hiszem, hogy ezen területeken is fontos, hogy következetesen lépjünk fel. Összességében azt hiszem, hogy ezt a célt támogatják, tehát van egy cél, hierarchia, nagyon fontos, hogy először megpróbáljuk a hulladék keletkezését megelőzni, és az ilyenfajta intézkedéseket kell elsősorban erősítenünk. Azt hiszem, hogy jó eszköz van a kezünkben, és a politikát össze kell kapcsolni ezen témák végrehajtásával, ami pedig a vizet illeti, először is meg kell próbálnunk nem pazarolni a vizet, kevesebb vizet használni, hogy ne legyenek szivárgások például a vízvezeték csöveknél. Tehát mindig azon kell dolgoznunk, hogy az ellátást javítsuk, ugyanakkor hatalmas szivárgások vannak egyes vízvezeték csöveknél. Forrásokat kell használnunk arra, hogy kevesebb vizet pazaroljunk, tehát ezek a vízvezeték vízvezetékrendszerek esetében ne forduljon elő szivárgás, ami pedig a víz illeti, láthatjuk, hogy ott is felléphetnek pazarlások. Aztán fontos az is, hogy az esővizet gyűjtjük, gyűjtsük, ezzel már vannak tapasztalataink a földközi tenger térségében, hiszen nagyon költséges a víz. Korábban közösségi eszközöket használtunk erre a célra, azt hiszem, hogy most is meg kell ezt tennünk, hogy az esővizet is hasznosítani lehessen a kohéziós alap pénzeinek támogatásával is köszönöm. Köszönjük szépen. A bizottságbeli kollégáknak mondom, hogy ha az illetékes szeretne részt venni a vitában, akkor jó lenne, ha megérkezne 10 percen belül, mert nagyon gyorsan haladunk, már ha itt szeretne lenni. Jan Olbricht. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, gratulálok neki, de úgy gondolom nem szabad megfeledkeznünk a kohéziós alap valódi természetéről. A kohéziós alap a Maastrichti szerződéssel jött létre, és nagyon konkrét célja volt, és van, mégpedig, hogy csökkentse a tagállamok terheit abban, hogy felkészüljenek a stabilitási paktumra. Tehát a cél először is az volt, hogy a kohéziós alapokkal a nemzeti szintet támogassuk, nem pedig a regionális szintet. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt látnunk kell. A második fontos dolog a nagyarányú környezetvédelembe, közlekedésbe való befektetések, és most eh, itt a lehetőség az energiahatékonyság számára, de nem a kis épületek számára. Az alapot ugyanis úgy hozták létre, hogy a nagy beruházásokat segítse ahogyan elhangzott, a makrogazdasági szankciók esetében is felhasználható ez az alap, gondoljunk csak Magyarországra. Nemrégiben ott ugye volt egy ilyen eset. Fontos tehát, hogy megvédjük ennek az alapnak az eredeti jellege, jellegét, nem szabad azt felvizeznünk, nem szabad kisebb elemekre feldarabolnunk, ugyanis a természetéből nem ez adódik, és fel kell készülnünk arra, hogy bizonyítanunk kell, hogy először is nemzeti szinten kell felhasználni ezt az alapot. Az allokáció a nemzeti szinten történik, nem a NATS 2 szinten. Elnézést, de ezt nagyon fontosnak tartom. Másodszor pedig nem szabad megengedni, hogy felpuhítjuk, felpuhítsa bárki is ezt a, az alapot. Nem vagyunk sokan itt ma, de a kedvenc témánk a Connecting Europe eszköz, a CEF. De hadd kérdezzek, egy, egy, hogy tegyek, hadd tegyek fel egy költői kérdést a bizottságnak. A parlamentben mi nem vitatkozunk a számokról, mi a keretről beszélünk. Egyetlen egy kivétellel ez a CEF, vagyis a Connecting Europe eszköz. Beszélünk a költségcsökkentésről és 10 milliárdról a kohéziós alapok esetében, nem nem százalékos arányról, hanem 300 milliárd, hanem 250 milliárd állna rendelkezésre kohéziós alapokra, akkor még mindig 10 százalék lenne? 4 milliárdról lenne akkor szó? A 10 százalék arányában 5 milliárdról? Mi megígértük magunknak, hogy nem beszélünk számokról. Úgy tűnik ez egyfajta tabu, amelyhez valahogy nem akarunk hozzányúlni. És a második kérdésem a bizottsághoz, lehet, hogy én vagyok tudatlan, de hogyha a CF az 1A-ban szerepel majd a költségvetésben, 40 milliárdról van szó, ha ezt a kohéziós alapból vesszük el, akkor az 1B-ben lesz. Lehetőség van-e arra, hogy az 1B-ből származó pénzt az 1A alatt használjuk fel? Mondom, az én tudatlanságomról van szó, de nem értem, hogy ez a, hogyan, lehetősége, hogyan lehetséges. Felhasználható-e az 1B-ből származó pénz az 1A alatt? Ez egy konkrét kérdés ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, hiszen a kohéziós alapból származó pénzekről van szó. A kérdés, hogyha innen át csoportosítjuk ezt a pénzt, még mindig kohéziós alap alá tartozik, vagy valami teljesen más sá alakul át, és eltűnik a kohéziós alapból. Nagyon fontos e szabályozás szempontjából ezt a lehető legkorábban tisztázni, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor esetleg kialakulhat egy olyan benyomás, hogy ez egy kohéziós összeg, kohéziós pénzekről van szó, a másik oldal esetleg úgy gondolhatja viszont, hogy nem kohéziós pénzekről van szó. Tehát a kohéziós alapok összegeit a kohéziós országokra kell eh, felhasználni, ezt ne feledjük, és a Lisszaboni szerződéseknek megfelelően kell ezeket a pénzeket felhasználni. Vlasza kolléga. Köszönöm szépen, rövid leszek teljes mértékben egyetértek. Az elhangzottakkal főként a nagy projektekre kell fordítani a kohéziós alapok összegeit, infrastruktúra, környezetvédelem és így tovább. Ezen nem lenne szabad változtatnunk. És Én nem örülnék annak, hogyha például a vízkezelésre hasznosítanánk ezeket a pénzeket, illetve ami a CEF-et illeti, mi ellenezzük magát a Connecting Europe facility de hát Európában így azért nem politizálhatunk, ez is igaz, elnök. Azt hiszem most az Európai Bizottság van soron Nikolász Mártén. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a kohéziós alapokkal kapcsolatos több kérdés már túltárgyaltuk, ami a kohéziós alap kibővítésének kérdését illeti, csak megismételhetem, amit Olbricht úr elmondott. A kohéziós alapnak van egy konkrét célja, van egy konkrét jogalapja a szerződésben, lefektetett jogalapról van szó. Nem mindenki, minden tagállam számára hozzáférhető, azon tagállamok számára elérhető, amelyek GNI-ja a többi tagállamhoz képest 90% alatt van. Konkrét célokra használható fel konkrét módon a szóban forgó pénz, és a bizottság úgy gondolja, hogy ezt nem kellene megváltoztatni. Ugyanis, hogyha bizonyos javaslatok mentén megváltoztatnánk ezt, akkor elveszítené jellegét és észszerűségét, célját is ez az alap. Ezért az Európai Bizottság javaslat arra irányult, hogy tartsuk fenn a helyzetet, az eddigi gyakorlatot, és ezért az Európai Bizottság továbbra sem hajlandó hozzájárulni, hogy a, az energiahatékonyságra és a lakhatásra kibővítsük az alapokat, nem azért, mert azt gondoljuk, hogy nem kell beruházni ezeken a területeken, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ezeket a területeket az ERFA révén is le lehet fedni megfelelően. Ami a CEF-hez fűződő kapcsolatot illeti, sok szó esett erről, és feljegyeztem magamnak a jelentéstevő megjegyzéseit is arról, hogy megfelelő alapot kell ehhez teremteni. Az Európai Bizottság szívesen megvizsgál mindenféle kompromisszumos megfogalmazást, amely biztosítaná, hogy a CEF létrejöjjön és megkapja a szükséges támogatást, ugyanakkor azonban az Európai Bizottságot nagyon aggasztja az a lehetőség, hogy a CEF néhány kulcsfontosságú eleme elvész amelyek, amely elemekre azonban szükség van, hogy elmozduljunk a nemzeti allokációk felől, hiszen bizonyos prioritásokra kell összpontosítani, ez az egésznek a lényege. Célzottan lehet infrastruktúrális szükségleteket kielégíteni. Így tehát nem tudtunk megállapodni egy olyan mechanizmusban, amely azt jelentette volna, hogy ez a dimenzió elvész. Ami a költségvetés illeti konkrétan, meg kell néznünk, hogy a költségvetés végső struktúrája hogyan is alakul. Most azonban hirtelen azt mondanám, hogy a végső MFF jogszabályban az 1A alatt található egy 10 milliárdos összeg, amely az 1B-ből származik, hogyha van itt egy ilyen összeg, és a jogalkotó úgy dönt, hogy ez így lesz, akkor ez az alapja annak, hogy ez így történjen. Úgy gondolom, hogy amint egyszer a CEF-hez átkerül a nevezett összeg, már nem kohéziós alap, alap ból származó pénzről van szó. Amikor megtörténik az átcsoportosítás, ez már attól kezdve nem kohéziós alapból származó támogatás. Azzal a kivétellel azonban, hogy a kohéziós alapra vonatkozó rendelkezések még mindig hatályban lennének, erre az összegre is vonatkoznának, annak közvetlen kezelésére. Tehát a közvetlen kezelés alá esne, de végezet is a CEF részét képezni. A kohéziós alapok bizonyos jellemzőitek megtartaná ez az összeg, de a CEF alá esne. Annak részét képezni. Talán néhány rövid megjegyzést engedjenek még meg a makrogazdasági feltételekről. Az Európai Bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy ez a közös rendelkezéseknek, közös rendelkezések mindegyes összegére ki kell, hogy terjedjen. Nem gondoljuk, hogy jól megalapozott itt az érvelés, ami a makrogazdasági elemekhez való kapcsolatot illeti. Ezek olyan érvek, amelyeket már sokat, ha, sokszor hallhattunk, de természetesen támogatnánk egy olyan javaslatot, nem támogatnánk egy olyan javaslatot, amely egyszerűen visszahelyezi ezt a kohéziós alapba. Úgy gondolom, már túlléptünk ezen, és a gazdasági körülmények, amelyeket mindannyian jól ismerünk, indokolják az Európai Bizottság megközelítését, alátámasztják azt, ami a közös indikátorokat, mutatókat illeti, az Európai Bizottság nyitott ezen a téren, és hogyha van egy közös megközelítés az összes alapra vonatkozóan, akkor jobb egy végrehajtási aktusban meghatározni az indikátorokat, mert ez lehetővé tenné, hogy az indikátorokat pontosabban meghatározzuk, jobban meghatározzuk, és természetesen ezt támogatja a bizottság. Köszönjük. Viktor? most, most működik. Szeretnék ismét csak köszönetet mondani Mazzoni asszonynak. Ő most nincs itt, de természetesen mindenképpen támogatom, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság kialakításán dolgozzunk, és csökkentsük a széndiokszid kibocsátást és az üvegház hatást. Én is elkötelezettnek érzem magam emellett, és szívesen dolgozom ennek elérésén, akkor is, amikor az ő a módosítók figyelembevételéről van szó. A közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó problémák kapcsán ismét csak a legfőbb transeurópai közlekedési infrastruktúrára szeretnék összpontosítani, annak érdekében, hogy azokat a problémákat oldjuk meg, amelyek összefüggnek a transzeurópai hálózatokkal, és nem a regionális hálózatokra szeretnék itt összpontosítani. Ami kedves zöld kollégám, Hrizolgálos kolléga megjegyzéseit illeti, köszönöm szépen a meglátásait. Magam is Benyújtottam egy módosítót a biodiverzitásra és a Natura 2000-re vonatkozóan. Próbáltam újra és újra említést tenni továbbá az intézményes és adminisztratív kapacitások jelentette problémát felvetni, és Örülnék, hogy az Európai Bizottság is egy realisztikus, megvalósítható tervet készítene erről, és megtenné ezt 2014 el, előtt, ugyanis 2014 januárjában ez az intézményes és adminisztratív kapacitás működőképes kell, hogy legyen. És ahogyan ma el is hangzott, épp itt ebben a teremben, néha mi képviselők sokszor tulajdonképpen nem is értő, értjük az indoklást. Hát gondoljanak bele, hogyha itt a parlamenten belül nekünk sokszor egy enciklopédiát kell felütnünk, hogy megnézzük ezt vagy azt, tehát akkor gondolják el, hogyan fogják a polgárok megérteni mindezt. Fontos az intézményes kapacitás növelése tehát, hiszen erre rendkívül nagy szükség lesz a CEF kapcsán is. Ami a közlekedés más tényezőit illeti, szintén Chrysogellos úr beszélt erről. Szívesen foglalkozom ezzel is, de nem szeretném nagyon elaprózni a munkát, úgy gondolom a transeurópai vetületre kell összpontosítanunk. De úgy gondolom mindenképpen sikerül itt is kompromisszumra jutnunk majd. Hogyan kezeljük az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó problémákat? Örülök, hogy az egyik nagyra, általam nagyra tisztelt kolléga azt mondta, hogy egy zöld forradalomról beszélhetünk itt tulajdonképpen, mert ez tükrözi az összes politikai frakció szellemét, ez egy igazi európai értékké vált immáron, ezért nagyon fontos, hogy minden kohéziós politikával foglalkozó szabályban szerepeljen ez a szempont. Ami a többi hozzászólásokat is Olbricht urat illeti. Természetesen fontos odafigyelni arra, hogy mi volt a kohéziós alapok alapvető célkitűzése. Hogyha az épületek energiatakarékosságáról van szó, és az ilyen projektek támogathatóságáról. Nos, először is, és ezzel válaszolok az Európai Bizottságnak is, hogyha ezt megtennénk még ma, meg oldódna a probléma, de megnézve az Európai Bizottság statisztikáit, azt mondják nekünk újra és újra, hogy a jelenlegi beruházásokkal ha folytatódik a jelenlegi tendencia, a jelenlegi finanszírozás és a jelenlegi támogathatósági szabályokkal csak 2020-ig érhetjük el célkitűzéseinket. Tehát a következő MMF végére a célkitűzéseinknek csupán a fele fog teljesülni, ami az energiatakarékosságot, az energiamixet illeti, valamint az üvegházhatású gázok felére való csökkentését illeti, és így tovább sorolhatnám még. Úgy gondolom, nagyon fontos a zöldítést fellendíteni nem csak a gazdaságon belül, hanem fontos a gazdaságunkat is felkészíteni a fenntarthatóságra. Ez az oka annak, hogy a, benyújtottam a módosítóimat az épületek energiahatékonyságával kapcsolatosan, a közlekedési hálózatra, a fűtésre vonatkozóan, és ezzel válaszoltam Chrysogellos úrnak is tulajdonképpen mindazon projektek, amelyek a megújulókra épülnek, teljességében támogathatóak az én módosítóim értelmében, és az LTC nem sérül. Az emissziókereskedelmi rendszer tehát nem sérül. Minden, ami 20 megawatt alatt van, és ami megújulók hoz tartozik, eh, támogatható, kivéve a, az erőműveket. Az emissziókereskedelmi rendszerhez nem akarunk hozzányúlni. És ez eh, gyakorlatilag szavatolja is a működő rendszer stabilitását. Jól működik ez a rendszer, nem kell ehhez hozzányúlni. Ami a Connecting Europe Facility-t illeti a CEF-et, teljesen egyetértek Olvicht úrral, és ez nem véletlen. Az összes probléma, amelyet ő és Mácóni asszony említettek, példázzák, hogy van, gond van itt, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság végre készen áll arra, hogy dolgozzon egy kompromisszumon. Hiszen ez a lényeg. Kompromisszumra kell jutnunk annak érdekében, hogy lehetővé váljon a projekt. Ha nem lesz kompromisszum, a projekt halott. És nem szeretném, hogyha ez történne meg, hogyha halva születne a CEF. Úgy gondolom, hogy a legfőbb európai infrastruktúra határokon átnyúló jellege alapvető fontosságú ebből a szempontból. Remélem, hogy sikerül végre egy olyan kompromisszumra jutnunk, amely a tanács támogatását is élvezi egyébként, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egységesen kell fellépnünk, és a tanács sokkal közelebb áll a parlament álláspontjához jelen pillanatban, mint a bizottság például. Ez egy kicsit aggaszt engem, és sürgősen kompromisszumra kell jutnunk, ez viszont minden kétséget kizáróan így van. Köszönöm Blaszak úr pozitív hozzászólását, ami a 10 milliárdot illeti, világos, ezt a pénzt a kohéziós alapokból kell elvenni. Ez gyakorlatban egy felső határérték meghatározásával jár, egy keppinggel. Biztosítanunk kell, hogy közé politikai célkitűzések teljesüljenek, még akkor is, hogyha ez a pénz átkerül a CEF-hez. És éppen ezért kérném, hogy dolgozzunk ki egy kompromisszumot. Ami a többi kérdést illeti, úgy gondolom, hogy könnyen egyetértésre juthatunk, és hogy ez sikerül, akkor az Európai Bizottság támogatását is megkapjuk majd, amikor szavazunk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és és várom a hozzájárulásokat a kompromisszum megszövegezéséhez. Köszönjük szépen, Viktor, és most rátérünk az utolsó napi rendi pontunkra. Ez a, az a jelentésünk, amelyhez a legkevesebb módosítót nyújtották be, és remélem nem csak ön és én hallgatjuk majd meg, hanem a kollégák is itt maradnak. Joachim. Ez Köszönöm, elnök asszony. Itt a módosítók, mert melyeket jó magam nyújtottam be a bizottság javaslatához, csak 28 további módosító van a kollégák részéről. Én ezt annak jeléül vettem, hogy már a bizottság tervezetéről itt a szakbizottságban eleget beszéltünk, volt egy meghallgatás is ezzel kapcsolatban, és a bizottság javaslata már maga is az EGTC-vel kapcsolatos kívánalmainkat, az újonnan alapítandó vagy a már létező EGTC-ket illetően annyira ö, kielégítő, hogy ezzel elégedettek lehetünk. Ami a módosítókat illeti a kollégek részéről, úgy vélem, hogy egyes javításokat bizonyosan tekintetbe lehet venni, például azt kérik, hogy az EGTC-ket vegyük erősebben tekintetbe a pályázatoknál, az ágazati politikaterületeken is, ehhez csatlakozni tudok. Az LGT e cég diszkriminálása a pályázatoknál ennek véget kell végre vetni. Az LGTC e több partnerből álló konzorcium és további partner nélkül lehetővé kell tenni részvételét a pályázatokon. A kollégák aztán olyan módosítót is benyújtottak, mely szerint a régiók, a tagállamok, azonban mindenekről a bizottság szolgálatai jobban tekintetbe kell, hogy vegyék a, ezt az eszközt. Más eszközöknél már megpróbálták ezt bevinni a vitába az európai szomszédsági eszköznél, vagy csatlakozási eszköznél. Az EGTC az Európai Unión kívüli határokon kívül is megalapítható az elgazati politika területeken és a bizottság szolgálataim belül ezzel kapcsolatban növelni kell az érzékenységet. A közérdekű gazdasági szolgáltatásokra összpontosítanék a határrégiókban, itt fejthetik ki az EGTC-k hatékonyságukat mindenek előtt, és erősebben részt kell venniük a civil társadalmi szervezeteknek a már fennálló vagy jövőben alapítandó EGTC-kben. Ez szintén kívánatos. Egyebekben a civil társadalom ez egy pontatlan fogalom, amely nem határolható le világosan. Itt is pontosítás szükséges, mindenféle szervezet előtt megnyitni az utat, ez túlmenne az EGTC céljain. Aztán az EGTC szerepe az EU 2020 stratégiában, illetve a makroregionális stratégiák végrehajtásában a partnerségi megállapodások keretében az EU és a tagállamok között ez tisztázandó. Ugyanez érvényes az operatív programok létrehozására, oda is be kell vonni az EGTC-ket, és van itt még néhány módosító a kollégák részéről, amelyeket nem tudok támogatni. A bizottsági javaslata, illetve a jelentés tervezet nem foglalkozik a további pénzügyi ösztönzőkkel az EGTC alapítására, ez a hozzáadott érték az európai területi együttműködés szempontjából szerintem elegendő, ösztönző, és azt hiszem, hogy ezt a követelést nem kell tekintetbe vennünk. A pontosság, világosság, az alkalmazás és a személyzet esetében érthető. A bizottság tervezete már itt rugalmasságot eredményezett, és a korábbi konzultációk eredményeit is megvalósította. Egy személyzeti statutum, mint az EU ügynökségek esetében, amelyet egyes kollégák követeltek, itt ennek fennáll a veszély arra, annak, hogy ez az EGT cég alapítására hátrányosan hathat ki. Az, a tagállamok dönthetnek arról, hogy önkéntesen alkalmazni kívánnak-e ilyenfajta statutumot, vagy sem. Aztán itt van a hat hónapos határidő az engedélyezésre. Ezt kiegyensúlyozottnak találom, és a tanácssal ezt el kell érni. Ezen határidő lazítása a tagállamok javára, illetve csökkentése, ezt nem tartom észszerűnek, azt hiszem, hogy a hat hónap az egy jó kompromisszumot jelent. Természetesen a legkülső régiók esetében az EGTC-k erősebben felhasználhatók lennének a területi együttműködés szempontjából. Néhány módosító diszkriminációról szólt a tekintetben, ezeket nem tudom támogatni. A legkülső régiók is alapíthatnak már most is EGT ket transnacionális és interregionális formában is. A konkrét célokra való összpontosítás, ezt kritikusnak látom. Természetesen a munkaerőpiac, illetve belső piaci célok fennállnak, és az EGTC alapításával ilyenfajta célokat lehet kitűzni. Azonban gyakran rugalmas az EGTC célkitűzés és a jövőbeli fejleményekkel, hogy számot vessen, és ez a rugalmasság és nyitottság fenntartandó. Köszönetet mondok mindenkinek, aki módosítókkal járult hozzá a további vitához. Már előre örülök a további együttműködésnek. Remélhetőleg jól le tudjuk zárni ezt a témát a szakbizottságban, ebben biztos vagyok, és aztán várom a tanácsról folytatandó vitákat, amelyek bizonyosan összetettebbek lesznek, mint az itt lefolytatott vita. Köszönöm. Um, I'm so desperate. Annyira eltökélt vagyok most, hogy akár már az asszisztensüket is megkérdezném, hogy van-e mondani valójuk, de úgy látom, hogy nincs még nekük sem, úgyhogy akkor a bizottság... Ja nem, még először Jani a szó, és aztán a bizottsági. Köszönöm. Különleges helyzetben vagyok, mert valaha én voltam az előadója az IGTC-nek néhány évvel ezelőtt, és tudom, hogy mennyire nehéz volt annak idején megszerezni a tanács rábólintását, és most amit a kolléga csinál, az egy nagyon jó lépés ebben a folyamatos vitában arról, hogy mi is az IGDC szerepe a kohéziós politikán belül, illetve hogy legyen egyáltalán benne, mert ez egy jogi eszköz, nem, nem pénz. Szerintem benne kell, hogy legyen, de van egy olyan módosító is, amit Joachim Zeller javasolt, hogy meg kell értenünk azt is, hogy az IDGDCP szerepét a teritoriális együttműködésen kívül is lehet értelmezni, és nem csak a határokon átnyúló együttműködés kapcsán. Mint jogi eszköz használható a fejlett régiókra is, de nem tudom, hogy a módosítók benyújtói tényleg ezt szándékolják-e, és azt akarják-e, hogy az alkalmazottakat úgy kezeljék, mint az EU ügynökségek alkalmazottait. El tudom képzelni a tanács reakcióját egy ilyen javaslatra, és azt az ellenállást, amit majd akkor ezek itt kialakítanak a tagállamok, amikor majd egy új ügynökség alkalmazottainak a fizetéséről kell tárgyalniuk. Lengyelország és Csehország mindenképpen meglepődne egy ilyenen. Az IGDC kezdettől fogva nagyon érdekes gyakorlat volt, arra vonatkozóan, hogy az európai intézményeket hogyan lehet jogi entitásként kezelni. Erre különböző módszerek vannak. Fontos, hogy a rendelet és a javaslat, amely Joachim Zeller tollából származik, kapcsán lássuk, hogy ez tulajdonképpen a régió bizottsága véleményét képviseli, amelynek ugye az a feladata, hogy az IGTC-t monitorozza, és ők monitorozzák is, vannak jelentéseik, adataik ennek a működéséről, és azt kérdezik, hogy mit kéne megváltoztatni. És szerintem minden alkalommal, hogyha az IGTC-t meg tudjuk erősíteni csak egy picit is a tanácssal szemben, akkor az nagyszerű eredmény, mert nagyon nagy volt az ellenállás a tanácsnak eleve, és bármit el tudunk érni, az már nagyszerű. Ami pedig az időrendet illeti, az elfogadás rendjét a tanács, ameddig csak lehetséges, biztos, hogy ki fogja ezt nyújtani, akár öt évre is, Nekünk viszont gyakorlatias hozzáállásunk van, és mi hat hónapot szeretnénk. a kolléga négy hónapot akar, nem hinném, hogy a tanács négy hónap alatt megegyezne. Ha, ha hat hónapot tudnánk tartani, az is már óriási eredmény lenne, mert tapasztalatom szerint sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Tehát hangsúlyozni kell a rendeletet, mert ez a rendelet nem a pénzről szól, hanem arról, hogy új, nagyon fontos jogi eszközt hoz létre, amelynek nagyon széleskörű felhasználási területé lehetnek a jövőben. Köszönöm. Úgy látom, hogy David megjött, és akkor akár meg is kaphatja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy késtem. Ne, lemaradtam a bevezetőről. Nem, mi kezdtünk hamarabb, nagyon hatékony asszony, mint mindig. Nincs sok mondani való. Azt hiszem, hogy üzenetem nem változott a múltkori találkozónk óta. Mindig nagyra értékeltem az önök aktív támogatását, amit a képviselőktől, az előadótól kaptam, vagy kaptunk, és értjük azt, hogy az elvet is támogatják, és az eszközt magát is és a módosítók is ebbe az irányba hatnak. Köszönöm. Ami pedig néhány specifikus módosítót illet, ami ma terítéken van. Nos, ezek neki is a többsége jó szellemiségű, de egyes esetekben fenntartásaink vannak velük kapcsolatban. Például az a módosító, amely a politikai akaratról szól, de nem mondja meg, hogy konkrétan mit is le jelentsen ez a politikai akarat a rendelet végrehajtásakor. Ez valahogy így a levegőben lóg számunkra, nincs számunkra gyakorlati jelentősége, értelme. Jó lenne, hogyha ezt pontosítanák. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek egy konkrét aspektusára koncentrálnak az IGTC-nek, és emlékeztetném most a bizottságot arra, hogy az igt e k és a rendelet módosításának az az értelme, hogy az igt e ket rugalmasabbá tegyük. Éppen ezért nem tudunk olyan módosítókat támogatni, amelyek egy konkrét csoportot privilegizálnának, miközben elismerjük, hogy egy adott csoport megérdemli a támogatást, de ezeket nem tudjuk befogadni. A módosítók harmadik csoportja, amely gondot okoz nekünk, pedig más EU szabályokkal keresi a kapcsolatot, vagy teremt átfedést, vagy ellentmondást. És a kutatási, környezeti vagy energiaügyi szabályozásokkal emlékeztetem a kollégákat a képviselőket arra, hogy ez az egtc ről szól, ez a rendelet, és nincs arra felhatalmazásunk, hogy más EU szabályokat megváltoztassunk emiatt. Ugyanakkor annak a tükrében, hogy majd ezt esetleg elfogadják, egyeztetünk más DJ-kkel is, hogy van -e esetleg ütközés más jogszabályokkal. Végül pedig a módosítóknak a negyedik köre nagyon jó, elfogadható lenne, abba az irányba hat, amiben mi is haladni akarunk, csak mi nem merünk ennyire ambíciózusak lenni, mint a parlament. Ezeknek örülünk, hogy aztán a tanács ezekre mit mond, azt nem tudjuk, hogy ugyanennyire fognak-e örülni nekik, mint mi, azt nem tudjuk. Elnök asszony, ez tehát rövid összefoglalása annak, amit a módosítókról gondolunk. Ha bármelyik képviselőnek van konkrét kérdése, akkor én is, a kollégáim is szívesen egyeztetünk akár a részletes jogi kérdésekről is. Köszönjük, David. Joachim, kívánsz felszólalni? Igen, köszönöm. Jan Albrecht megjegyzését is köszönöm, aki valaki az Iföldécetnek eh, a bábája, egyik bábája volt. A mostani ülésünk előtt is pont olyanokkal ültem együtt, akik eh, a Cseh Bajorországban eurorégiós munkatársak, és számukra zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit geworden, also um az IGTC, EGTC ö, gondolata pozitív, egyre több embert ér el a hír, és ennek meg kell felelnünk. A tanácsra gondolva, vagy Németország tartományaira gondolva, Nyilván ott mindig megvan a félelem, hogy valamit, valamilyen kompetenciát át kell adniuk, ettől természetes módon félnek, de meg, kell, meg lehet őket nyugtatni, hogy nem kell semmilyen kompetenciát leadniuk, hanem ez egy új lehetőség a határ akkor átnyúl együttműködés javítására, kompetenciavesztés nélkül. Az EGTC tehát hasznos lesz számukra, és egy fontos mérföldkő mellett haladunk el, ha ezt megalkotjuk. Elnök, jó, akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Ez ugye az utolsó eszmecserénk a júliusi szavazásunk előtt. Akar a bizottság még megáldani minket esetleg? Elnök asszony, talán hogy elismételjem még egyszer azt, amit egyszer már mondtam tegnap. A bizottság rendelkezésükre áll a következő napok során az előadóknak a rendeletek módosítása kapcsán. Technikai kérdésekben, ha tudunk segíteni, akkor örömmel tesszük ezt és magát az eljárást, a folyamatot is pozitívnak látjuk. Ez egy nehéz, komoly folyamat, minden módosítót át kell vizsgálni, abból a szempontból, hogy kompromisszum képes-e. Ha ebben tudunk segíteni szakmai értelemben, nem akarunk a politikába beavatkozni, akkor nagy örömmel tesszük ezt. És a tegnapi vita és a mai vita is azt mondotta meg számomra, hogy a módosítók nagy számban születnek, az előadó viszont jól kezeli őket, és bizalommal vagyunk a tekintetben, hogy sikerül majd kompromisszumokat megfogalmazni, és a júliusi szavazás után érdemi tárgyalások kezdődhetnek az intézmények között. Tehát látjuk már a gyereket születni, és látjuk azokat a pontokat, ahol kielégítő kompromisszumok születhetnek majd. Nem látjuk annak okát, hogy ö, aggódjunk amiatt, hogy ebből nem lesz egy jó jogszabály. Közösek az érdekeink, többnyire a megközelítésünk is, tehát köszönöm Nikolasz. Akkor ezt az üzenetet a nem jelenlevő előadóknak is eljuttatjuk, hogy ők is igénybe vehessék ezt a technikai segítségnyújtást. A következő ülésünk 11-én és 12-én is lesz. Nagyon hatékonyan dolgoztunk ma nem minden csütörtöki ülés ilyen, lehet, hogy minden ülésünket csütörtök délutánra kéne tenni. Köszönjük a tolmásoknak is a munkát, az ülésbe